meine sehr verehrten Damen und Herren. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt kollégák, kérném, hogy foglaljanak helyet, hogy a két szakbizottság együttes ülését meg tudjuk kezdeni. Ja. Gut, wir haben etwas später. Némi késedelemmel kellett elkezdenünk, mivel a két szakbizottságban a szavazatképességet helyre kellett állítani, eddig nem ez volt a helyzet, most ez helyreállt. Mindkét szakbizottság most már elegendő számú képviselővel rendelkezik a szavazatképességhez, ezért kezdhetjük az ülést. Gel asszony nevében is üdvözlöm a két szakbizottság tagjait. Az eljárási szabályzat 51-es cikke ért értelmében, mely szerint itt az igazságügyi programról való határozatalkotásról van szó, melynek jelentéstevői Luigi Berlinger és Philip Clays fogunk szavazni. Tehát először a jelentéstevőktől kérdezem, hogy kívánnak-e még valamit kifejteni, vagy azonnal megkezdhetjük a szavazást. Nem látok erre való utalást, hogy szólni kívánnának, tehát azonnal szavazunk. Elektronikusan eine Probeabstimmung machen, um zu schauen. Próba szavazást ejtenünk meg, hogy megnézzük, hogy valóban működik-e a gép. Tehát bármilyen gombot megnyomhatnak, és aztán megnézzük, hogy minden rendben van-e. Bodur kollégának nincsen szavazókártya, tud gyorsan szerezni egyet? To get one.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 26 jelzést kaptunk, mindenki szavazott, aki betette a szavazókártyáját a gépbe. 35 kártya volt, most rendben van a dolog. Nagyon lassú a folyamat. Mindenki szavazott. Mindenki megnyomott egy gombot. fehlen noch zwei Stimmen. Még két szavazat hiányzik. Nem megy, asszonynál nem működik most, igen. Fehlt immer noch eine. Még mindig hiányzik egy szavazat. Einer. Irgendeiner hat nicht gedrückt. Gut, dann hat er nicht gedrückt. Können nicht Ewigkeiten warten. Ich habe also... Na hát, akkor nem kellett az örökkévalóságig várni. 38 szavazókártya van, 37 leadott szavazat, tehát ez szerint mindenkit meg tudtunk számolni, egyetlen frakció sem képviselteti magát túlzott szemben. akkor meg is kezdhetjük a szavazást. Elsőként nézzük meg a nyolcas módosító indítványt a jelentéstevő részéről a jogi szakbizottságban általában így járunk el, kérem megértésüket. Ez most a LIBE szakbizottság gyakorlata is, hogy csak igennel vagy nemmel szavazunk, és a tartózkodást meg sem kérdezem hogyha valaki tartózkodást kíván bejelenteni, akkor azt a megfelelő módosító ne jelezze, mert az egyszerű eljárásnál, szavazásnál csak a többség a fontos, ez az egyszerű eljárás, és ezzel időt tudunk megtakarítani. A záró szavazásnál természetesen a tartózkodásokat is beszámoljuk, mert ezt a jegyzőkönyvben rögzíteni kell. Kélem tehát megértésüket ezen eljárást illetően. Nézzük a nyolcas módosítót, ki van mellette, kérem emelje fel a kezét, ellene tartózkodás nincs, te így határoztunk 77-es és 78-as mellettük, ellenük elfogadva. 78-as el, mellette ellene elfogadva, 8-as módosító mellette ellene elutasítva, 9-es módosító mellette ellene elfogadva. 79-es módosító mellette ellene elutasítva. 80-as módosító mellette ellene elutasítva. 9-es módosító mellette ellene tartoz, elutasítva. 81-es mellette ellene elfogadva. 10-es mellette ellene szintén elfogadva 82-es mellette ellene elfogadva 10-es módosító mellette ellene elutasítva 11-es mellette ellene elfogadva 12-es mellette el, mellette ellene az első többségben volt elfogadva. 11-es, meg kell néznem egy pillanatra. 11-es módosító mellette, ellene, elfogadva. 13-as mellette, ellene, elfogadva. 14-es mellette, ellene, elfogadva. 15-ös mellette, ellene, az első volt többségben elfogadva. 12-es. Ez okafogyott. 86-os mellette. Ellene. Elutasítva. 16-os mellette. Ellene. Az első volt többségben elfogadva. 13-as mellette. Ellene. Elutasítva. 7-es mellette. Ellene elutasítva. Akkor nézzük meg most a hetes kompromisszumost mellette, ellene elfogadva. A 14-es mellette, ellene elutasítva. 8-as kompromisszumos mellette, ellene elfogadva. 9 as kompromisszumos mellette, ellene elfogadva. következő oldalon 93-as mellette ellene elutasítva a 20 as elintéztük, nem, erről szavazunk kell, 20-as mellette nem. Köszönöm, 93 müssen wir abstimmen. Natürlich. A 93-asról szavaznunk kellett. Azt már elintéztük. 120-as mellette ellene melle, 120-as mellette Achso, das ist okay. Alles klar, Kommando zurück, das ist... Elnézést, visszavonom ezt a parancsot, az én dokumentumom nem volt helyes. 20-as módosító mellette, ellene az elsővel többségben elfogadtuk. A 94-esről is szavazunk el, mellette, ellene, elfogadva. 95-ös mellette, ellene. Oké, okay, de ezt müssen wir nicht abstimmen. Erről nem kell szavaznunk, ez a fogyott. Akkor nézzük a 15-ös módosítót a FAM részéről. Csak erről a pár sorról kell szavaznunk, ki van mellett, az emelje fel a kezét. Ellene, a 15-ös ellen, akkor ezt elfogadtuk. Nézzük a 21-est mellette, ellene, elfogadva. Tízes kompromisszumos mellette, ellene, elfogadva. 97-es mellette, ellene. Úgy tűnik, hogy az első volt többségben, elfogadva. 11-es kompromisszumos mellette, ellene, elfogadva. 98-as mellett mellette ellene. Az utóbbi volt többségben elutasítva. 24-es mellette ellene elfogadva. 25-ös mellette ellene elfogadva. 16-os mellette ellene az utóbbi volt többségben elutasítva 17-es mellette, ellene elfogadva 26-os mellette, ellene elfogadva. 99-es mellette ellene elutasítva. 18-as mellette ellene az utóbbi volt többségben elutasítva. 27-es mellette ellene elfogadva. 100-as split a jelentéstevő kérésére első részről szavazunk mellette ellene, elfogadva. Második rész mellette, ellene, elutasítva. 19-es mellette, ellene, elutasítva. 28-as mellette, ellene, elfogadva. 101-es, ez okafogyott. 102-es, mellette, ellene, elfogadva. 20-as mellette, ellene elfogadva. 8-as mellette, ellene elfogadva. 12-es kompromisszus mellette, ellene elfogadva. 21-es mellette, ellene elutasítva. 107-es mellette, ellene elfogadva. 30-as mellette, ellene, elfogadva. 31-es mellette, ellene, elfogadva. 32-es mellette, ellene, elfogadva. 108-as mellette, ellene, ezt elektronikusan ellenőriznünk kell. 108-as módosítóról megnyitom az elektronikus szavazást. Oké. Okay. 19 ja stimmen, 22... 19-en igen, 22-en nemmel szavaztak, tartózkodás nem volt elutasítva. Nézzük a 9-es módosítót mellette, ellene, elfogadva. 22-es mellette, ellene, elutasítva. 109 mellette, ellene, elutasítva. 10-es mellette, ellene, elfogadva. 110-es egy szóbeli módosítóval, amely a szavazólistán szerepel mellette, ellene elfogadva. A 33-as mellette, ellene elfogadva. 111-es mellette, ellene elutasítva. 34-es mellette, ellene elfogadva. 35-ös mellette, ellene elfogadva. 112-es, erről nem kell szavaznunk, 113-as mellette, ellene, elfogadva. 11-es mellette, ellene, elfogadva. 36-os mellette, ellene, elfogadva. 12-es mellette, ellene, elfogadva. 13-as kompromisszumos mellette ellene elfogadva. 114-es, csak az első részről először. A második részt visszavonták. Ugyanis az első részről szavazunk, 114-es mellette, ellene, elfogadva. 115-ös mellette, ellene, elutasítva. 115-ös még egyszer, emeljük fel a kezüket, aki mellette van, elleneki van. Az utóbbiak voltak többségben, egyértelműen elutasítottuk 116-os mellette, ellene. Ezt elektronikusan ellenőriznünk kell. Megnyitom a szavazást a 116-os módosítóról. 22 dafür. 22 mellette, 19-en ellene, tehát elfogadtuk. Nézzük a 23-ost mellette, ellene, elutasítva. 117-es, az első részről kell csak szavaznunk, mellette, ellene. Az utóbbiak voltak többségben elutasítva. 118-as, itt is csak az első részről szavazunk, mellette, ellene utóbbiak voltak többségben elutasítva 119-es mellette, ellene elutasítva 37 mellette, ellene elfogadva 38 mellette, ellene elfogadva 39 mellette, ellene elfogadva 120 mellette, ellene elutasítva 40-es mellette, ellene elfogadva. 121-es mellette ellene elutasítva. 24-es mellette ellene elfogadva. 41-es mellette ellene elfogadva. 42-es mellette ellene elfogadva. Nézzük a preambulum bekezdéseket, 44-es mellette, ellene, elfogadva, 4, 43-as mellette ellene elutasítva. 45-ös mellette ellene elfogadva. 1-es mellette ellene. Ezt elektronikusan ellenőriznünk kell. 1-es módosítóról megnyitom a szavazást. 14, dafür, 27. 11 mellette, 27-en ellene, egyértelműen elutasítottuk. Egyes kompromisszumos mellette, ellene, elfogadva, kettes módosító mellette, ellene, elfogadva. 47-es mellette, ellene, elutasítva. 48-as mellette, ellene, elfogadva. 3-as mellette, ellene, elutasítva. 50-es mellette, ellene, elfogadva. Kettes kompromisszumos mellette, ellene, elfogadva. 49-es mellette, ellene, elfogadva. 53-as mellette, ellene, utóbbiak voltak többségben elutasítva, 51-es mellette, ellene, elutasítva. 52-es mellette, ellene, elfogadva. 3-as mellette, ellene. Nézzük meg, elektronikusan az biztosabb, a 3-as módosítóról. vierundzwanzig dafür siebzehn dagegen 24-en mellette, 17-en ellene elfogadva. 54-es mellette, ellene, elutasítva. 61-es mellette, ellene, elfogadva. 3-as kompromisszumos mellette, ellene, elfogadva. 57-es mellette, ellene, elfogadva. 58-as mellette, ellene, elutasítva. Négyes mellette, ellene, elutasítva. Négyes kompromisszumos mellette, ellene, elfogadva. Ötös mellette, ellene, elutasítva. 63-as mellette, el, á, elnézést, split volt következik, első rész mellette, ellene, elfogadva a második rész mellette, ellene elutasítva. 64-es mellette ellene elutasítva. 62-es mellette ellene elfogadva. 66-os mellette ellene elfogadva. 69-es mellette ellene elfogadva. 4-es mellette ellene elfogadva elfogadva. 5-ös mellette, ellene, elfogadva. 6-os mellette, ellene, elfogadva. 5-ös mellette, ellene, elfogadva. 6-os mellette, ellene, elfogadva. Még egyszer 6-os mellette, ellene, elfogadva. 5-ös kompromisszumos mellette, ellene, elfogadva. Hetes mellette, ellene, elfogadva. 72-es mellette, ellene, elutasítva. 6-os kompromisszumos mellette, ellene, elfogadva. 14-es mellette, ellene, elfogadva. 74-es mellette, ellene, elfogadva. 75-ös mellette ellene elfogadva. 76-os mellette ellene elutasítva. Most az állásfoglalás következik. Egy A bekezdés, egyes módosító mellette ellene elfogadva. Kettes mellette ellene elfogadva. Nézzük meg a zárószavazást a teljes szövegről. Elektronikus formában ejtjük meg, mert ezt pontosan regisztrálnunk kell, megnyitom a szavazást. Gut, 40 Ja-Stimmen. 40 igen szavazat, egy ellenszavazat, két tartózkodás. Gratulálok a jelentéstevőnek, a Libe szakbizottságbeli kollégáknak is köszönetet kell, hogy mondjak, hogy eljöttek ide az ülésünkre, és velünk együtt szavaztak. Most az együttes ülésünket lezárom, és nem sokára folytatjuk a jogi szakbizottság ülésével. Gál kolléga kap szót. Az 1G3-ban folytatjuk 3 10-kor az uniós kábítószerpolitikával. Ennyit szerettem volna a Libeszak bizottság tagjainak mondani.